guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Elkezdjük az ülésünket. A főképviselő asszony, Mogherini főképviselő asszony meghallgatásáról meghallgatására kerül sor az Európai Külügyi Szolgálat tevékenységéről számol be. Csarnicki kollega az előadónk, az el, a rendet mindenki megkapta, nem kaptam semmilyen észrevétel ezzel kapcsolatban. A Cont News tartalmazza a rendelkezésre álló tolmácsolt nyelveket, és jelzem, hogy a weben követhető az ülét, ülésünk. Gurúca urat is üdvözlöm, aki a számbevőszék ö, felelős munkatársa, meg is adom neki a szót. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt kont tagok, igen, tisztelt főképviselő asszony. Nagy örömömre szolgál, hogy itt a szakbizottság előtt felszólalhatok, és bemutathatom a számvevőszék fő észrevételeit a külügyi szolgálat gazdasági tevékenységéről. Röviden, tehát a bizottság, illetve a különböző testületek kiadásairól szeretnék beszélni illetve tájékoztattam önöket, és tájékoztattam önöket arról is, hogy az éves, a szembebőszék éves jelentésének kilencedik fejezete szól ezen intézményekről, ez egy általános értékelés, és nem tartalmaz, tartalmaz intézmény specifikus értelmezést. A több éves pénzügyi keret ötödik fejezetében 5%-os hiba százalékot állítottunk meg, 129 tranzakciót vizsgáltunk meg, ebből 19 vonatkozott a külügyi szolgálatra. Három kifizetést ben kvantifikálható hibát találtunk, ezek közül kettő jogtalan vagy nem jól kiszámolt bér vagy juttatás formáját öltötte, a másik hiba pedig IT szolgáltatásokért való kifizetésekbe jelentkezett, amelyekre nem terjedt ki a terv. A külügyi szolgálatot 2011-ben hozták létre, az ezen év számláinak átvitt, átvizsgálása során is találtunk hibákat. A temporai ügynökök, a biztonsági szolgálatok és a közbeszerzés területén. A számbevőszék jelenleg egy mélyreható ellenőrzést hajt végre a külügyi szolgálat közbeszerzési rendszerét illetően, és a mentesítés elé folyamata során jövő évben mutatom majd be a szakbizottság tagjainak ezt a, észrevé, ezt a jelentést. Tisztelt tagok, a számvevőszék eh, javaslatot tett arra, hogy eh, a külügyi szolgálat folyamatosan tekintse át a személyzeti helyzetét, és eh, kellő hozzáférést biztosítson a számvevőszéknek a nyugdíjak, a fizetések és a bérjuttatásokról szóló dokumentumokhoz. A számbevőszék továbbra is jelzi, hogy a dokumentumokhoz nem férünk előképpen hozzá, és jeleztük ezt a számbevőszék számára idei észrevételeinkben is. Köszönjük szépen a figyelmüket, és természetesen örömmel állok rendelkezésükre, és válaszolom meg a kérdéseiket. Köszönöm szépen, most pedig megadom a főképviselő asszonynak a szót, parancsoljon. Thank you very much. Uh, I would like to thank also the... Köszönöm szépen, megköszönöm én és a számvevőszék um, munkáját, együttműködését. Nagyon fontos pillanat ez, amikor uh, beszámol a számvevőszék, és természetesen az adófizetők pénzével való elszámoltathatóság uh, ilyenkor érvényesül is. Persze a mentesítés folyamata egy éves tevékenységet tekint át, amikor én még nem voltam személyesen a külügyi szolgálat, az LKS vezetője csak az év utolsó két hónapjában, tehát hogy olyan kérdéseik vannak, amelyek az év első tíz hónapjára vonatkoznak, akkor nem én vagyok az illetékes, de a 2015-ös év tekintetében természetesen minden kérdésre megválaszolok. Hogyha megengedi elnök asszony, meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy a fellépésünk főbb irányairól szóljak, melyeket az elmúlt évben követtünk. Nem feltétlenül ez a mai ülés témája, de remélem, hogy azért érdekli önöket ez a kérdés, és persze, hogyha bármilyen más a mentesítéssel kapcsolatos kérdésük van, ezekre szívesen válaszolok. Úgy gondolom, hogy ez az eszmecsere itt ma nem egy technikai természetű, nem csak a mentesítésről van szó, hanem arról is szó van, hogy az európai intézmények hogyan jelennek meg az európai adófizetők előtt hogyan és mennyire hitelesen lépnek fel, hogy az európai érdekeket szolgálják, és óvatosan jól bánnak az adófizetők pénzével. A médiumokban és a közvéleményben egyre inkább növekszik az érdeklődés az európai költségvetés elköltése iránt, és ez üdvözlendő. Fontos, hogy az intézmények jobban dolgozzanak, nagyobb átláthatósággal, elszámoltathatósággal dolgozzanak, és ugyanakkor nagyobb figyelem alatt. Ez segíti a mindennapi munkánkat, és ugyanakkor megerősítheti azt az üzenetet, amelyet a közvélemény szerű felé adunk tovább, szerint, hogy az európai intézményeknek hozzáadott értékük van. Mi több az európai politikának hozzáadott értelme van. A lényeg tehát az, hogy hatékonyan és, és szigorral költsük el az adófizetők centjeit, forintjait. Ugyanakkor a közvéleményben és a médiumokban egyre nő, ahogy mondtam, az EU költségvetési kérdései iránt az érdeklődés, és bizony a külügyi szolgálat tekintetében gyakran nem is arra irányul a figyelem, hogy hogyan költsük el a pénzt, hanem egyszerűen arra, hogy létezik külügyi szolgálat, létezik európai külpolitika. Engedjék meg, hogy itt röviden szóljak arról, hogy miért is van szükség arra, hogy közös külpolitikánkat szolgálandó külpolitikai fellépéssel éljünk, és miért van a delegációinkra is szükség a világban. Önök számára nyilvánvaló, hogy hatalmas kihívások előtt állunk a menedék, menekült válság, a terrorizmus határaink környékén változó helyzet lehetetlenné teszi, hogy a kihívásokra a tagállamok egyedül adjanak választ. Csak egy közös, csak egy Európai Uniós fellépéssel, egy koordinált fellépéssel tudhatunk választ adni ezekre a kihívásokra, és persze így érhetjük el azon szinergiákat is, amelyekre oly nagy szükség van. Úgy hiszem, sőt meg is vagyok róla győződve, hogy ez nem csak egy kiegészítő eleme annak, hogy egy unió vagyunk, hanem alap eleme. Gondoljunk csak arra, hogy mit tudtunk elérni egy-két területen, például az Iránnal megkötött megállapodást, vagy a Szíria és Líbia kérdését tárgyaló tárgyalás sorozat, illetve a megállapodás aláírása Líbia kapcsán, vagy pedig a kolumbiai vagy a mianmári béke folyamat támogatása megmutatja, hogy ez minden európai állampolgár számára jelentőséggel bír, de az egész világ számára is. De gondoljuk meg, hogy fejlesztési segélyünkkel hány életet változtattunk meg. Az európai unió alapjaival 14 millió gyermeket sikerült beiskoláztatni, és köztük sok ezer szír menekült volt. 18 millió gyereket le, lehetett beoltani, és 7,5 millió anya kapott bábák, az EU pénzéből is képzett bábák segítségét szülésekor. Az oktatás befektetés a jövőben, főleg gyakran destabilizált térségeken fektetünk be az oktatásba, így a jövőbe, és ezzel megelőzzük a radikalizációt, és el megelőzzük az újabb konfliktusok létrejött, létrejöttét. Hogyha a szaheli régió biztonsági eh, szolgálatainak működésébe fektetünk be, ezzel a magunk biztonságát is szolgáljuk. Hogyha pedig mediációs tevékenységet folytatunk, akkor például segíthetünk a következő menekült válság kialakításának, kialakulásának megőrzésében, megelőzésében. Magyarán mondva, mindaz a pénz, amit külföldön elküldtünk, voltak éppen a belső érdekeinket is szolgálja. Úgy gondolom, hogy a közvéleményben zajló vita, célja éppen az lehet, hogy jó irányba terelje ezt, ezeket a politikákat. De nem azért vagyok én itt ma, hogy védjem a külügyi szolgálatot, minnyáján tudjuk, hogy milyen nagy szükség van erre, hanem sokkal inkább arra is lehetőségem van, hogy egy ét, <clears throat> egy másfél év elteltével, tehát mandátumom ból viszonylag rövid idő telt el. Egy szabad szóval lehetőségem van arra is, hogy figyeljek önökre, az önök észrevételeire, és javítsuk a pénzek elköltésének belső módozatait. Úgy gondolom, hogyha az Európai Unió által elért eredményeket, hogy ne mondjam vívmányokat akarjuk megvédeni, akkor folyamatosan javítani módosítani kell az eredményeket. Nincsen egy az unió nem maradhat fenn a mai formájában automatikusan, hanem folyamatosan igazítani kell, napról napra igazítani kell működésünket, az intézményekkel egymáshoz való viszonyát, az új kor kihívásaihoz. Vélhetőleg vonatkozik ez a parlamentre is, de hát ez távol legyen, hogy én ebbe bele akarnék szólni. Az EKSZ a külügy, Európai Külügyi Szolgálat tekintetében valóban kijelenthetem, hogy nyitott fülekkel járunk, kelünk a világba, és a jó ötleteket próbáljuk meg szívlelni. Ezért értékelem nagyra a számbevőszék és a KONT szakbizottság munkáját. Nyomon követjük a delegációk munkáját, egy ellenőrző rendszert vezettünk be, és ebből kiderült, hogy 2014-ben a projektek kevesebb, mint 4%-ában mutatkozott rendellenesség. E, ez voltak éppen úgy először hogy egy projektben nagyon komoly problémák jelentkeztek, és 22 másik projektről azt mondhatjuk, hogy sikeresek voltak. Fontosnak tartom, hogy a nagy közvél, széles közvélemény ne csak az egy problémás esetről halljon, halljék, halljon, hanem a 21 sikeresről is. De persze a mi feladatunk, hogy a problémás ügyeket megoldjuk. Nem akarnék erről az egy konkrét ügyről beszélni, de biztos vagyok bennem, hogy Mimica és Hán kollégáim tájékoztatják majd önöket a konkrét adatokról, tényekről. Tárgyaltam velük, épp úgy, mint Georgieva alánökasszony is. Éppen ezért sokkal inkább arról szeretnék beszélni, ami közvetlen felelősségem. Mégpedig, hogy hogyan működik az LKS, és hogyan lehet ezt a működést még jobban kialakítani. Ez nem szorosan függ össze a 2014-es mentesítéssel, hanem sokkal inkább uh, egy uh, irányt mutat fel, uh, hogy merre haladhatunk, hogyan javíthatjuk a munkát, figyelembe véve persze a tavalyi eszmecsere eredményeit is. Nem voltam bár jelen a tavalyi mentesítési vitában, de a jegyzőkönyveket nagy figyelemmel olvastam. Először is tehát az EKSZ működéséről. Tavaly bejelentettem, hogy a 2015-ös áttekintés vagy review célkitűzéseit figyelembe vettük, és múlt évben egy előrehaladási jelentést is elkészítettünk, a tagállamok és a parlamentek számára arról, hogyan modernizáltuk, módosítottuk az LKS e rendszerét. Egy új struktúrát állítottunk föl. Szeptember óta működik ez az új struktúra. Több hierarchia szintet kiemeltünk a hierarchiából, és több senior menedzsert, vagy vezető döntéshozót is kineveztünk 2015 végére lezárult ez a folyamat, nem csak az EKS tevékenységének áttekintése is, hanem a magas szintű vezetők kinevezésének folyamata. Szívesen válaszolom meg az önök erre vonatkozó kérdését, de persze kíváncsi vagyok az észrevételeikre is, és mondhatom, hogy számítok arra, hogy a review végrehajtását bizony önök feladatukhoz híven nyomon fogja követni. Nem szabad hátradőlnünk, malmoznunk, az EKSZ nem malmozhat. Munkánkat mindennapi szinten folytatnunk kell a belső struktúra javítása területén is. Másodszorban. Az USR-ok integrációja és munkatársaik integrációja az EKS-ben. Fontos volt, hogy ezt az integrációs folyamatot koordináltan, jól végezzük el, hiszen nem csak költségvetési kihatása volt ennek az integratív munkának, hanem politikai kihatása is volt, hiszen ez voltak éppen úgy kellett ezt a munkát végrehajtanunk, hogy a politikai munkánk ne szenvedjen sorbát. A tagállamoknak azt javasoltam, hogy három olyan esetet vezessünk ki, ahol a US árok personál unióban működnek. Afganisztán, bosznia hercegovina és Koszovó az a három eset. Itt a tagállamokkal eszmét cserélünk, mind a politikai, mind közköltségek tekintetében, mind a költségvetési szempontok tekintetében, és itt is számolok az ön, önök um, támogatására. Harmadsorban a bizottsággal való együttműködés meghallgatásom során is már hangsúlyoztam ennek a fontosságát. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a bizottságon belül koordináljuk a munkát, és itt alelnökként is szintén fontos szerepet játszok. A többi biztossal együtt, nem csak a relaxes biztosokkal együtt munkacsoport üléseket tartunk, a legutolsó ilyen ülés egy héttel ezelőtt volt, Kína és Oroszország volt a napi rendben. 15 16 alelnök is biztos vett részt, hát persze a gazdasági ügyekért felelősök, Katajnán Dombrovskis, Georgiev asszony gyakran jön, vettek részt, és még sokan mások. Még valamit meg kell ki, hogy ki kell, hogy emeljek, mégpedig, hogy a bizottság és az EKSZ együttműködése kitűnő, valamint a bizottság és a tanács együttműködés nagyszerű. A diplomáciai akciótervről szóló eszmecserénk eh, problémátlanul működik, eh, hiszen egy közös európai prioritás elérése érdekében eh, kínáltuk fel a külügyi szolgálat munkatársait. A múlt évben is lényegében megvan a szinergia, fennáll a szinergia, és úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk az eredményeinkre is. Amikor a bizottsággal való együttműködésről van szó, egy további pontot kell kiemelnem. Georgieva alelnök asszonyjal is szorosan együttműködöm itt. Ez pedig a staff források, az emberi erőforrások rugalmas felhasználása, hiszen biztosítanunk kell, hogy az emberi erőforrásokat a lehető legjobb módon használjuk fel. Negyed sorban. Kezdek még gyorsabban beszélni, hogy befejezem időben. A biztonsági szolgálatok. Hát a biztonsági szolgálatok jelentőségét nem lehet alábecsülni az instabilitás és a bizonytalanság korszakában. Egyszerűen biztosítanunk kell az országokban a kihelyezett eh, telephelyeinken dolgozó diplomaták és munkatársak biztonságát. Nem egy nehéz eh, országban dolgoznak diplomatáink és munkatársaink, ahol konkrét veszélyeknek vannak kitéve, vagy potenciális veszélyek lesekednek rájuk az ECASZ vagy már aláírta az új biztonsági szerződéseket, vagy kiírta a tendereket, a közbeszerzési eljárásokat. Elengedhetetlen, hogy megerősítsük a biztonságot, hiszen csak így érhetjük el politikai céljainkat, hogyha munkatársainknak nem kell félniük, a legnagyobb biztonságban lehetnek, és csak így tudunk a világ különböző pontjain jól jelen lenni, hogyha nem kell félnünk ehhez pedig ezekre a szerződésekre szükség van. 2014-ben nyitottuk meg a szomáliai delegációnkat, jelenleg ez Kenyában működik, és terveink szerint még idén Mogadisúba költözik ez a delegáció új, egy új épületbe, Egy szóval ez 2014-ben indult elnézést, hogy itt visszatekintek egy évvel korábbra, de ez fontos. Aztán iráni delegációnkat is megnyitjuk, erről írtunk alá a tanácsal közös megállapodást és a bizottsággal. Ezen felül pedig egy sor további országban, melyek politikailag fontosak számunkra, nyitunk majd delegációt, Erbilben, Irakban, ahol humanitárius és egyben biztonsági tevékenységünk is fontos. Aztán a török-szír határom, ahol a humanitárius fellépésünk nagyon fontos, valamint Hágában, ahol a nemzetközi szervezetekkel fogunk együttműködni, többek között a szíriai vegyi fegyverek megszüntetése érdekében végzett munkánk koordinációjához ez nagyon fontos. Az új lokációk megnyitásához persze pénzre van szükség, és munkatársakra van szükség. Igyekszünk a költségvetésünket úgy beosztani, hogy megfeleljünk a politikai célkitűzéseinknek, melyek politikai megbízatásunkból, küldetésünkből származnak, de ugyanakkor felelősségteljes átlátható és fenntartható módon költsük el az adóforintokat. Nagyon fontos a parlamentnek, de nekem is, számomra is fontos a nemek közötti egyensúly az elkázban. Nagyon lényeges az, hogy három nő van a vezetőségünkben, a főtitkár helyessége, főt helyettese, és ezen kívül még két alelnök. Tehát lehet, hogy nem ejtem helyesen Edita a keresztneve, a családnevét nem biztos, hogy ki tudom ejteni. Tehát a hétből három vezető nő, és ezen kívül van még egy gender tanácsadó, és ez a belső munkára vonatkozik, de természetesen ez az Európai Unió imázsát is természetesen jobbá teszi a gender szempontok alapján. És példát mutat azzal, hogy a vezetőségben nagyobb számban nők foglalhatnak helyet. A rotációról a delegáció vezetők helyét említeném, lehetőséget látok ebben, természetesen a jelöltek személyétől függően, hogy a delegáció vezetők között is több legyen a nő. Na most nézzük a földrajzi egyensúlyt a szolgálatom által adott válaszokból is kiderült, hogy haladást értünk el ezen a téren is, de még mindig vannak aránytalanságok, konkrét aránytalanságok. Ezt szeretném világosan kijelenteni, hogy ez egy olyan terület, amelyen személyesen meg vagyok győződve, hogy többet kell tenni. Tehát főleg néhány konkrét nemzeti háttér esetében. Pozitív a tendencia, de közvetlenül is szeretnék azon fáradozni, hogy a különféle nemzeti hátterek erősebben legyenek képviselve. Tehát mindenek előtt figyelembe kell vennünk a különféle szempontokat. A minőség a legfontosabb, és csak is másodszorban játszhat a nemzetiség szerepet. De mégis a csapatokban nagyon lényeges a földrajzi kiegyenlítettség. Nem csak az fontos számomra, hogy csak az életrajzokra koncentráljunk, a minőségekre, de az is nagyon fontos, hogy a megfelelő, kiváló jelölt megfelelő helyről jön, és ezt az egyensúlyt próbáljuk meg valahogy létrehozni. Másik megjegyzések, és most megígérem, hogy rövid leszek. A 2014-es éves tevékenységi jelentés szerintem egy nagyon jó áttekintés nyújt a 2014-es munkánkról, bemutatja a delegációk és a vezetőség elkötelezettségét, és ezen a helyen is szeretnék köszönetet mondani ezért az odaadásért, ezért az elkötelezettségért, amely véleményem szerint kiváló csapatunk érdeme. És szeretnék megosztani egy anekdotát. Elnézést kérek, hogy húzom az időt, de nagyon nagy benyomást tett rám, amikor júliusban, de múlt héten is, illetve ezen a héten, Nagyon világos jelzést kaptam a munkánk iránti és a csapatunk iránti tiszteletről, és pedig az Egyesült Államok elnöke, vagy a kínai miniszterelnök is dicsért minket, elismerte kompetenciánkat, professzionalitásunkat, és technikai okokban, hogy roppant bonyolult ügyekkel, problémákkal is tudtunk foglalkozni, és megfelelő megoldást is tudtunk találni. Néha úgy utalunk, úgy utalnak erre, hogy bürokraták vagyunk, de mégiscsak nagyon jól képzett emberek vannak, nem csak az Európai Unióban, hanem a nemzetközi porondon is kiemelhető. Az egyéb megjegyzések a költségvetési forrásokkal történő takarékoskodás. Természetesen mi is megpróbálunk költséghatékonyan tevékenykedni, tehát például 1%-os csökkentést értünk el, úgyhogy csökkentettük eh, a vezető munkatársak státuszát, ezen kívül csökkentettünk bizonyos juttatásokat, és eh, ez összefüggött a deviza árfolyamok alakulásával, és ezen kívül a biztonsági költségek viszont növekedtek, amely ismét jobban megterhelte a költségvetésünket. Ezen kívül a személyzetet a, a prioritások értelmében alakítjuk át, tehát a prioritás most pillanatnyilag a menekültválság. Az együttműködés új formái is takarékoskodáshoz vezethetnek, tehát például a tagállamok, a diplomáciai testület és a szolgálatunk között is. Itt is jelentős költségvetési megtakarításokat érhetünk el. De természetesen megfelelő finanszírozásra szükség van, hiszen a partnereink elvárják az Európai Unió arcát, zászláját, hogy az Európai Unió jelen legyen és ennek pedig megfelelő módon meg kell felülnünk. A 2014-es éves jelentésben a számvevők részéről, ahogy már említettünk, elégedett vagyok a tévedések alacsony számával, tehát örülök, hogy sikerült ezt elérnünk. Folytatjuk a fáradozásainkat. Itt most elsősorban a biztonsági szolgálat megszervezésével. A szolgálat mindent megtette, hogy választ adjon az írásbeli kérdésekre, és természetesen személyen is kész vagyok arra, hogy megválaszoljam a kérdéseket, vagy kollégám, amennyiben ő jobban meg tudja válaszolni a kérdéseket. És természetesen a politikai felelősség a miénk. Szeretném biztosítani önöket, hogy a vizsgálat teljes mértékben átlátható volt, és visszatükrözi a szolgálataink fáradozásait. De nagyon fontos számomra is, hogy a vizsgálat nekünk is segítséget ad. Tehát négy év múlva én is befejezem a tevékenységemet, és örülök annak, hogy az ilyen jellegű vizsgálatok előre mozdítják a szolgálatok ügyét. Ez, ez a legjobb módja, hogy hangot adjunk azoknak, akik kívülről és belülről együttműködnek velünk. Köszönöm szépen figyelmüket, és várom kérdéseiket. Köszönöm szépen a szavait. Tudatában vagyunk, hogy ön és a szolgálata az egyik legfontosabb tevékenységet végzi, amely az Európai Unió feladatai közé tartozik, mi is nagyon nagyra tartjuk a külügyi szolgálat tevékenységét, és örülünk annak is, hogy számos javaslatainkat megszívelték. Várjuk a további együttműködést. Csarnecki úr 10 percnél többet nem kap. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Rövidebb leszek, mint 10 perc. Igen, tisztelt. Elnök azt, hogy igen, tisztelt számbevőszék, Elnök asszony, igen tisztelt szakbizottsági tagok, lelnök asszony éjfél előtt fejezte be munkáját, és ma reggel pedig itt vagyunk. A legelsők között, akik ma reggel dolgoznak. Tehát Alenik asszony, nagyon szépen köszönöm a város válaszait, írásbeli válaszait is, amelyet a kérdőívünkre adott. Köszönöm a nagyon érdekes bevezető szavakat. Néhány kérdésem, rövid kérdésem lenne. Az új külügyi organigram, ahogy vázolta, az első kérdésem. Szeretném tudni, hogy mi volt a célja azzal, hogy elkészítette ezt az új organigramot. Tehát mi? Milyen új együttműködési formát szeretne elérni ezzel, és milyen következő lépéseket tervez, hogy hatékonyabb legyen az Európai Külügyi Szolgálat. Most a második kérdésem pedig a különféle nemzetek, nemzetiségekre vonatkozik. Tudom, hogy előre haladnak abban, hogy a különféle nemzeti háttereket kiegyenlítsék, de azért szerintem még van hely haladásra. Azonosította azokat a tényezőket, melyek segítségével jobb egyensúlyt érhet el, és milyen nehézségei vannak abban a tekintetben, hogy elérjék a megfelelő egyensúlyt. Észrevettük, hogy haladást értek el a különleges képviselők tekintetében, de esetleg egy kicsit konkrétabban is elmondhatná, hogy a haladás státuszkója milyen? Az utolsó kérdésem, bocsánat, tehát a misszió támogató platform, tehát milyen státusz quo áll emögött, mi lesz a költsége. És mit várnak eh, közgazdaságilag ettől? És eh, rákérdeznék arra is, hogy eh, már konkrétabban is megvizsgálta-e ennek a további sorsát. Köszönöm, és javulást kívánok, jobbulást kívánok, kolléga úr. Mindenek előtt nem csak a költségvetésünkkel kell foglalkoznunk, hanem az emberi erőforrással is. Tehát eh, ön is eh, nagyon sokat fáradozott a késői óráig este, tehát eh, esetleg nőként is azt javaslom, hogy vigyázzon magára. Tehát pihenjen egy kicsit. Az emberi dimenziót sem szabad a munkánkban elfelejteni. Igen, pontosan tudom, miről beszélek, mert tavaly ugyanilyen állapotban voltam. Az első kérdése a szolgálat áttekintése. Amikor először láttam az organigramot, augusztus végén, 2014. augusztusának a végén, akkor mély lélegzetet vettem. Ezen tavaly még sokat fáradoztunk az új főtitkárral, Patrikkal és egyéb kollégákkal. Elsősorban a célunk az volt, hogy egyszerűsítsük. Tehát például, a, hogy ki kinek felelős, a döntéshozatal, a döntéshozatal előkészítése milyen szinteken, hogyan zajlik. Tehát szerettük volna megkönnyíteni a munkatársaink tevékenységét, és átláthatóbbá is szerettük volna tenni, hogy világosabbá tegyük, hogy ki miért volt felelős. Tehát az organigramnak ez volt az elsődleges célja. És ez begyorsítja a döntéshozatalt is. Tehát nem mondom azt, hogy aggódom emiatt, mert az nagyon negatívan hangzik, de számomra ez egy nagyon fontos prioritás. Tudom például, hogy javítanunk kell a munkánk sebességén is, Tehát például én nem szeretem azt, hogy túlságosan húzuk az időt, amikor a parlamenttől kérdéseket kapunk és megválaszoljuk. Jó lenne, hogyha ez például gyorsabb lenne. Tehát itt több, többféle szinten mennek át ezek a dolgok, és nyilván ellenőrzés miatt, és így tovább. Azonban ez mind-mind kihúzza az időt, hiszen különféle kérdésekre különféle helyről jön a válasz. Tehát ez például egy konkrét példa. Ami az elvárásaimat illeti, minél jobban gyorsítunk, annál jobb, és világosá kell tenni, hogy a hierarchiában hol milyen felelősségek vannak. Újra szerveztük a különféle felelősségi szinteket a különféle ágazatokban. És minden ügyvezető igazgatónak egy helyettese van. Nem azért, mert a munkateher így kívánja, hanem szeretnénk garantálni, hogy legyen egy igazi helyettes. Tehát nagyon, nagyon nehéz két-három helyettessel dolgozni, úgy, hogy tényleg korrekt módon történjen a válaszadás. Tehát szeretném garantálni, hogy a döntéshozatal a döntéshozatal előkészítés gyorsabb legyen, átláthatóbb legyen és egyszerűbb legyen a házunknak is. Egy másik dolog, amelyet nem írtunk be a jelentésbe, de amivel elkezdtem foglalkozni, az az, hogy a világos hierarchia segítségével garantálni kell, hogy a felelősök, akik egy bizonyos témáért felelősek, részt vesznek bilaterális, multilaterális megbeszéléseken, és hogy ők lássák elsősorban a munkájuk eredményét, és hogy az összefüggéseket is jobban kidomborítsuk. Ahogy említettem, voltak más változások is a szerkezetben, és megpróbáltuk egyszerűsíteni a válaszadást is. De még egyszer, ahogy az elején is mondtam, az új organigram szeptember óta létezik. Teljes mértékben végrehajtottam decemberig az új kinevezéseket az ügyvezető igazgatók ezekben a hetekben foglalják el státuszukat, és nagyon jónak tartom azt, hogy folytatjuk a cserét, az eszmecserét. Abban a tekintetben, hogy egy éven belül hogyan valósul meg a munka, hogyan valósulnak meg a célkitűz, célkitűzésénk, és nyilvánvaló, hogy kiegészítésekre szükség lesz, hiszen itt egy élő organizmusról van szó, egy élő folyamatról. És nagyon értékes tanácsokat adhatnak, amennyiben elmondják, hogy hogyan látják munkánkat. Nézzük most meg a földrajzi egyensúlyt. Tehát uh, itt nem kvótarendszerről van szó, de a földrajzi egyensúly és a nemek közötti egyensúly is fontos. Még egy egyensúlyt szeretnék hozzáfűzni, ez a generáció közötti, generáció közötti egyensúly. És erre is nagyon figyelek. Mindenek előtt azért, mert szerintem nagyon hasznos a szolgálataink számára. Az Európai Unióban nagyon különböző földrajzi történelmi hátterű emberek vannak, a kompetenciák, az ismeretek, a analizációs képesség más is más, tehát hogy ez legyen a szomszédunkban, vagy máshol messze a világban, tehát nagyon, nagyon változik a személyes háttér alapján. Tehát itt most nem csak a földrajzi háttér számít, hanem nagyon sok háttér számít. Hát és ez természetesen igaz a mi csapatunkra is. Ez nem gyengeség, ez erősség. Hiszen jobban megértjük a dolgokat. Szerintem mi vagyunk a világon az egyetlenek ilyen komplexitással, és hogy a világot egész komplexitásában át tudjuk tekinteni. Tehát, hogyha figyelembe veszük minnyájunk hátterét, akkor sokkal jobban megértjük a mai nap komplex realitását. Ez pedig eh, nagyon fontos a földrajzi egyensúly tekintetében is. És a földrajzi egyensúly az nem csak eh, arról szól, hogy eh, minden, hogy örüljenek a tagállamok, és mindenki úgy érzi, hogy bizalmat fektetünk belé, ez a szolgálat erősítése is. Hiszen nekem is, és az összes munkatársam számára egy jobb szolgáltatást jelent. Azok a tagállamok, tehát több részletet kért. Akik nemrég csatlakoznak az Európai Unióhoz, arányosan kapnak státuszt nálunk, természetesen eh, vannak egyéni variációk is. Van néhány eset, eh, különféle nemzetiséggel, ahol problémák van. Meg, megvizsgálom ezeket. Tehát ez intézményileg lehet, hogy nem feltétlenül korrekt, de én egy gyakorlati ember vagyok, és eh, a tagállamokkal is egyeztetünk. Hiszen nagyon nagy mértékben a jelöltek személyétől függ. Tehát függ attól, hogy ki dolgozik már, ott én szorgalmazom azt, hogy minél többen jelentkezzenek hozzánk különféle pozíciókért. Megnyitottunk, sokkal inkább megnyitottunk új pozíciókat, mint ez korábban jellemző volt, és hogyha nem vagyok elégedett a jelöltekkel, akkor újra nyitjuk a pozíciókat. Minél több jelöltünk van, annál jobb esélyünk, annál több esélyünk van, hogy megfelelő egyensúlyt érjünk el. A tagállamokkal is, az érintett tagállamokkal is megtárgyalom ezt, és tehát igazából miniszterként érkeztem, és átvettem egy csapatot és utána NATO nagykövet voltam, és ott delegáció vezető voltam a külügyi szolgálatban, és akkor most az élére kerültem. Tehát ez most vicc volt, de. Tehát én mindig támogatom például a minisztereket, az alul képviselt országok minisztereit, hogy nemzeti, hogy jó nemzeti jelölteket javasoljanak, és ne nem azt javaslom például, hogy a legjobb diplomatáikat, legjobb nagyköveteiket a, a, le, a mi szolgálatunkra bocsássák, de jókat. Tehát ugyanúgy, mint ez az európai közösségben, vagy nemzetközi szinten van. Ez azt jelenti, hogy van még tennivaló abban a tekintetben, hogy jobban differenciáljunk a jelöltek között. Értem, hogy a kisebb diplomáciai szolgálatok számára nehezebb embereket, humán erőforrás befektetni az európai szolgálatokba. De ezt jobban is meg lehet szervezni, de szerintem jó irányba indultunk el. Tehát nem mondanám, hogy ez a kezdet, mert már körülbelül egy éve ez így működik, de folytatjuk a munkát. És én is folytatom az utolsó kérdés, tehát most Patrikot kérném meg, volt a US árokról is egy kérdés? Tehát a különleges képviselőkről? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezt a két kérdést egyben vizsgálnám. Először is a USR-ok költségvetéséről. Természetesen erről szólt már a főképviselő asszony a bevezetőjében. Javaslatot tettünk a tagállamoknak arra, hogy a három USR kettős szerepét megpróbáljuk kiiktatni Afganisztán, Koszovó és Bosznia tekintetében. Ez pedig azt jelenteni, hogy csökken a CFSP költségvetése a bizonyos fellépések tekintetében, illetve a személyzet költsége csökkenne, a külügyi szolgálat adminisztratív költségeit is érinteni ez. Jelenleg tárgyalások folynak a tagállamokkal, mind a változás elvi hátterét illetően, mind pedig a költségvetési vonatkozásokat illetően, remélve, hogy valamilyen megtakarításra tehetünk egy szert, kikerülhetjük a kettőzött munkát, és előreléphetünk ezen a területen. Tehát most folynak a tárgyalások, a megbeszélések, meglátjuk majd, hogy hova jutunk, és hogyan alakul a 2017-es bizottsági költségvetési javaslat. Ami pedig a platformot illeti, nagyon régóta beszéltünk már erről a tagállamokkal, beszéltünk arról, hogy központosított, koherens struktúrákat hozzunk létre, annak érdekében, hogy a különböző missziókat logisztikai szempontból, illetve személyzeti kérdésekben is támogatni tudjuk. Minden egyes alkalommal, amikor egy új kiküldetésre kerül sor, van egy csapat, aki ezzel foglalkozik. A tagállamok rábólintottak erre a megállapodásra, és most vizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet a központi személyzetet megerősíteni a külügyi fellépésben, a külpolitikai szolgálati eszközök területén, a bizottságban is. Hogyha számukra kíváncsiak, most heten vannak a CPC-ben, és egy plusz személy az FBI-ban. A jogi és szerződéssel kapcsolatos tanácsadás, a pénzügyi kérdések, a közbeszerzés, a, az IT, az orvosi tanácsadás és egyéb területek, a toborzással, felvétellel kapcsolatos egyéb területek tartoznak ide. Beszéltünk már ezekről a kérdésekről, a javaslatok segíteni fognak abban, hogy egy kicsit egyszerűsítsük ezt a területet, és valóban eredményeket produkáljuk ezeken a fontos, ezekben a fontos kérdésekben. Köszönöm szépen, 35 percünk van, 12-en kértek szót, úgyhogy ha megengedik, akkor a koordinátoroknak adom meg először a szót két percre, ezt szigorúan mérni fogom, aztán pedig a képviselőknek egy percre. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nekem is köszörülnöm kell a torkomat. Köszönöm szépen Margarini asszony, hogy eljött hozzánk először is. Illetve köszönettel tartozom természetesen rendkívül fontos munkájáért is. Azt hiszem, hogy ebben a teremben mindannyian tudjuk, hogy a külügyi szolgálat munkája mennyire fontos, és hogy konkrétan milyen feladatokat végez. De nem ezzel a céllal gyűjtünk össze itt ma reggel. Igazából egyetlen kérdéssel fordulok önhöz, és egy-két megjegyzést szeretnék tenni. Mivel ennek a szakbizottságnak az a feladata, hogy a rendelkezésre álló információt feldolgozza, a bizottság elnök egy munkadokumentumot hozott létre, ez nem hivatalos dokumentum, az Európai Unió külügyi forrásairól van szó, a harmadik országokban mintegy 30 milliárd euróról, illetve 2014 végéig ez 10 milliárdra rúg. A kérdésem pedig a következő, olvasta-e ezt a dokumentumot? Hogyha nem, akkor tényleg őszintén javaslom, hogy olvassa el, mert Ahogyan elmondta, 14 és fél hónapja van szolgálatban ebben a mandátumban, de tisztelt főképviselő asszony, ahogyan ön is tudja, repül az idő. A kérdésem pedig az, hogy mit tesz majd azért, hogy amikor jövőre ugyanígy találkozunk, akkor egyrészt rendelkezésre álljon az információ, hiszen az adófizetők pénzéről van szó, illetve ennek a pénzforrásnak a hatékonyságáról. Ez nem lehet titkos információ. Ahogyan ön is elmondta, az Európai Uniós állampolgárok egyre inkább érdeklődnek az iránt, hogy hogyan költjük el az eurókat. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden harmadik euró, és itt az elnök félbeszakítja a felszólalót, válasz igen, köszönöm szépen. Én is rövidre fogom majd a választ. A bevezetőmben elmondtam, amit ön is hallott, azt hiszem, hogy a szolgáltáimtól azt kértem, hogy nem csak, hogy olvassák el, hanem tanulmányozzák is ezt a nem hivatalos dokumentumot, amelyet a szakbizottság készített, tudván, hogy ez ugyan nem tartozik a saját felelősségi körömbe, hanem Mimica biztos és Han biztos feladatai közé tartozik. Ahogyan elmondtam tehát a bevezetőmben, beszéltem velük tegnap, illetve tegnap előtt, elolvastam a dokumentumot, és fontosnak tartom az információ megosztást. Valóban a szakbizottság feladata az, hogy a részleteket megvizsgálja, de az is feladata, hogy felvegye a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, illetve intézményi képviselőkkel, akik felelősek az önök által felvetett kérdéseket. Tehát nyitottan állok ehhez a kérdéshez, támogatom a javaslatát, ugyanazon az oldalon állunk, azt akarjuk, hogy az európai intézmények jobban működjenek, hatékonyabbak legyenek. De nem szeretnék olyan vizekre vezni, amely nem tartozik az én hatáskörömbe. A bizottságban nekem jutott az a szerep, hogy a külügyi felelősséggel rendelkező biztosok munkáját összefogjam. Nagy megtiszteltetés ez számomra. Ez azt jelenti, hogy közösen fogjuk megvizsgálni ezt a kérdést, csoportként, kollektíven, a testületben ezt meg is tehetjük, de ahogy hangsúlyoztam már, nem az én hatáskörömbe, nem az én felelősségi körömbe tartozik ez a konkrét kérdés, tehát Han biztos úrhoz kell fordulni. <clears throat> Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit szeretnék mondani pusztán, hogy az elmúlt hónapokban, amikor ön volt a külügyi szolgált vezetője, valóban eredményeket tapasztalunk a külügyi szolgált részéről. Itt van Kolumbia, a COP21, a parlamentközi delegációk, a választási megfigyelő missziók, és látjuk, hogy frissül a szolgálat, egyre több fiatal van, egyre több nő van, nagyon is nagyra értékelem ezeket a változásokat. Elme Brock úrral pár hónappal ezelőtt eszmecserét folytattunk arról, hogy milyen fontos pillér ez a szolgálat. Ez a plenáros is elhangzott. Ön arra összpontosít, hogy a költségvetés eredményorientáltabb legyen. Ez azt jelenti, hogy racionalizálni kell a szolgálatot, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ön is elmondta, hiszen ezzel lehet operatívabbá tenni. Két kérdésem van jelenleg, a menekültügyi válsággal küzdünk, és úgy tűnik, hogy nincs kellő forrásunk erre. Nagyon súlyosan érít bennünket ez a válság. Brock úr eléggé pessimista hangot ütött meg. Azt mondja, hogy a tagállamok nem tesznek eleget a kötelezettségvállalásainak. Nem tudom, hogy milyen puffer fellépést látunk, mondjuk Afganisztánban, vagy a szomszédos területeken, hogy megpróbáljuk ezt a, ennek a válságnak elejét venni, mondjuk humanitárius segítségnyújtással, hogyha erről tudna szólni. Másrészt pedig a költségvetésre szeretnék rákérdezni az ön konkrét ágazatában. Uh, Nos, egy hát kicsit nehezebb válaszolni erre a kérdésre, hiszen ami a menekültügyi válságot illeti, illetve a bevándorlási válságot, hosszú távú megközelítésre van szükség, ez létfontosságú. A munka koordinációjára illetve integrációjára került sor. A külső és belső politikák összhangba kellett hozni, és azt hiszem, hogy ez, e, e, ennek igenis e, próbát kellett kiállnia. Hogyha megnézzük a bizottság munkáját, ugye van egy belső, illetve külső politikája, ezt szeretnék koordinálni. Enélkül nem lehet migrációs napirendet fölállítani, amelyet én is, illetve Timmermans úr aláírna. Hiszen közösen dolgoztunk, és megpróbáltuk a különböző aspektusokat nagyító alá venni. Van belső aspektus annak, illetve külső vetülete is. Ezek nagyon fontosak jelenleg az ön által említett területeken, illetve hosszú távra is tekintenünk kell, eredményeket kell produkálnunk majd, ha ez nem sikerül, akkor a következő évtizedekben újra és újra előkerül a menekültügyi kérdés. Tehát hosszú távú befektetésről van szó, Gondolok itt a fenntartható fejlesztési célokra, az éghajlatváltozási fellépésre, hiszen nagyon sok menekült emiatt érkezik hozzánk, illetve ahogyan tegnap Fábius miniszter úr is említette, ez áll a háttérben, részben, de van azonnal teendőnk, és például Jordánia esetében, Libanon esetében, Törökország esetében a legfontosabb az, hogy támogatást nyújtsunk ezen országoknak saját ö, saját országaikban abban, hogy a menekültöket befogadják, hiszen ők vannak legközelebb Szíriához. Mi vagyunk az első számú donorok világszerte, az Európai Unió, mind Jordánia, mind Libanon, mind pedig Törökország számára. Azt hiszem a részletek ismeretesek önöknek is. Jordánia és Libanon esetében február 4-én Londonban lesz egy konferencia az ENSZ, illetve Németország részvételével. Integrált csomagot fogunk az asztalra tenni, tehát nem csak humanitárius támogatásra van szó, természetesen ez az első komponens, hanem emellett lesznek más eszközök is, amelyek az országok ellenálló képességét növelnék, például kereskedelmi eszközökre gondolok, amelyek a beruházást segítik, például Jordániában, így munkahelyeket teremthetünk mind a jordánok számára, mind pedig a menekültek számára, így perspektívát ajánlva a menekülteknek Jordániában. Afganisztánban kétoldalúan együttműködünk ezzel az országgal, ugyanúgy Pakisztán esetében, és megpróbáljuk ezeket az országot, ezeket az országokat stabilizálni, illetve biztonságosá tenni ebben a tekintetben, de foglalkozunk a visszatérítésekkel is. Afrika esetében sokszor a keleti útvonalra összpontosítunk, de Afrika a jövőben is nagyon fontos forrása lesz a migrációs útvonalaknak, illetve terület, ahol vándorolnak az emberek, tehát nem csak származási régióról van szó, hanem Afrikán belüli mozgásokat is tapasztalni fogunk, illetve tapasztalunk, és ez sokkal fontosabb, mint az Afrikából Európába irányuló mozgás. Ez azt jelenti, hogy négyszer-ötször találkozunk az Afrikai, Unió, az Afrikai Uniós partnerekkel, illetve más fontos partnerekkel. A közös munka célja a humanitárius munka, a fejlesztési kérdések, és ugye beszéltem a DEVE szakbizottsággal, Linda evans ebben a kérdésben. Tehát, ahogy mondtam, a biztonság, a train and equip program nagyon fontos. Afrika szarva külön figyelmet igényel, és odafigyelünk a beruházásokra, a gazdasági beruházásokra, hiszen közép és hosszú távon Afrikának a gazdasági beruházásokra van szüksége, az infrastruktúrába, az iparba, a munkahelyteremtésbe. Emellett vannak befogadási megállapodások, visszafogadási megállapodások. Ez számszerűsíthető, az európai kormányok ö, aláírtak ilyet, és emellett vannak olyan programok, melyek célja a migránsok visszatérítése azért, hogy a helyi közösségek segíthessék e, ezen menekültek integrációját egy nagyon nehéz tapasztalatot követően. Etiópiába már ellátogattunk, és megvizsgáltunk olyan programokat, amelyek segítik a visszatérők integrációját, de egészen mostanáig a, ezen programok nem igazán kapcsolódtak az Európából visszatérőkhöz. Az általam meg az általam meglátogatott program Szaudarábiából visszatérők integrációjával foglalkozott, de ugyanezt kell megtennünk az Európából visszatérők számára. Ez egy érdekes program az etióp hatóságok számára is, illetve az Európai Unió számára is, így közösen próbáljuk kezelni a migrációs áramlatot. Ennek vannak költségvetési vonatkozása is, hogyha nem is konkrétan, de Elsősorban a jogállamiság, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása forog kockán. Amikor gazdasági támogatás a gazdasági támogatásról van szó, akkor a másik oldalon az emberi jogok szerepelnek a mérlegben. Sajnálom, hogy ilyen sokáig beszéltem, de ez egy nagyon fontos kérdés, és hosszabban kellett róla szólnom. A liberálisok részéről Havajvasszony. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én fél olasz vagyok, és örülök, hogy a gender és a generation balance-ről beszélt, a nemek és a generációk közötti egyensúlyról. Azt gondolom, hogy gyakrabban kellene találkoznunk, hiszen ön igazán jól érti a KONT szakbizottság um, feladatát, Igaza van, a médiumok, szóval a médiumok egyre inkább érdeklődnek az EU költségvetési kérdései iránt. És én, mint a mentesítés előadója, jelentéstevője, konkrét kérdéseket fogok majd megfogalmazni. Nem kell várnunk a következő meghallgatásig. Le fogjuk zárni, hiszen hétfőn tartottuk Georgia asszonyjal a legutóbbi meghallgatásunkat, lezárjuk a mentesítést, de néhány kérdés, kérésem van. Kérem tájékoztasson az EU költségvetés um, performancia alapú értékeléséhez. Georgieva asszonyjal dolgozunk ezen, ez hiányzik az éves jelentésből és talán adhatna példát is arra, hogy milyen konkrét haszonnal járna ez a performancia alapú költségvetés. Másrészt milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy növeljük az EU külügyi támogatását, főleg a harmadik államokban való delegációk tekintetében. Hogyan tudjuk tehát a hatást növelni, és ezt megmutatni az állampolgároknak is? Köszönjük az eszmecserét. Tessék! Köszönöm szépen, rövidre foghatom magamat, hiszen mindkét kérdés voltak éppen kollégáim, mondjuk Nimica kollega hatáskörébe tartozik, mondjuk humanitárius segítség hatékonyságára vonatkozó kérdés. Biztos vagyok benne, hogy Georgieva asszony és megfelelő tájékoztatást adott. Ezek azok a kérdések, amelyekkel én eszmét cserélünk, de ezek nem az én intézményi felelősségembe tartoznak. Hiszen ez az EKSZ mentesítése, amelyről van szó, és ez nem az EKSZ-nek kell itt lépnie. De mint a bizottság alelnöke, egy valamit el szeretnék mondani. Dolgoznunk kell a segít segélyek láthatósvá tételén, mind a humanitáris, mind a fejlesztési segélyek láthatóvá tételén. Persze egyre inkább összekeveredik a humanitárius és a fejlesztési segély Jordániában vagy Nigerben, melyik része a humanitárius és melyik a fejlesztési támogatás, ezt nehéz külön választani, hiszen a krízisekben, a posztkrízis helyzetekben, krízis utáni helyzetekben e két támogatási forma összemosódik. Erről politikai vitát kell folytatni, A fő kérdés azonban az, hogy hogyan lehet jól koordinálni e két segélyformát, és hogyan lehet a legjobban láthatóvá tenni. Az UNHCR fő biztosan mandátuma lejárt a végéig, hangsúlyozta, hogy a fejlesztési segélyből a humanitárius segély irányába kell elmozdulni. Nem tudom, hogy ez a jó út, de hogy a két segélyformát jól meg kell értenünk, és kapaszkodjanak meg, hogy szinergiákat kell kialakítanunk a kettő között, ebben teljesen biztos vagyok, és biztos vagyok bennem, hogy Georgieva asszonyal, amikor a bizottság költségvetéséről tárgyalnak, ezeket a kérdéseket is tisztázzák majd. Persze a legutolsó költségvetésben minden rugalmasságot kihasználtunk a menekült válság kezelése érdekében. E, ezt a politikát folytatnunk kell. Nagyon sok nagyszerű dolgot finanszírozunk, de gyakran nem a nagy nyilvánosság nem látja, hogy európai segélyek eh, folynak egy-egy projektbe. Ezt láthatóvá kell tenni, és eh, de Hán és Nimica biztosok, biztos kollégákkal dolgozunk ezen. Ha észrevételék vannak ezzel kapcsolatban, örömmel fogadom ezeket. Szeretettel üdvözlöm az AFET eh, előadóját, aki a mentesítés előadója, két perce van. Köszönöm szépen. Az AFED-ben én vagyok a mentesítés előadója, és köszönöm szépen ezeket a fontos mondatokat, amelyeket mondott, és természetesen a materiális hiba százalék kérdéséről nem szabad megfeledkezni. Üdvözöljük, hogy ez a materiális hiba százalék az EKSZ területén nem ilyen, nem nagyon magas, Ami pedig az előttem szóló kollégák észrevételét illeti, ez arra ösztökél, hogy a igazgatási jelentés formájáról szóljak. Ez nem egy olyan dokumentum, amely bármilyen módon a projektek megbízhatósága felett akar ítélkezni, pálcát törni, hogy nem mondjam, hanem kizárólag a igazgatás minőségéről állít ki bizonyítványt, és minnyájunk célja, hogy jól elérjük, hogy a projektek jól elérjék a célokat, és ugyanakkor nem akarunk gáncsot vetni semmilyen módon. Hogyha azt halljuk, hogy a projektek egyharmada mondjuk nem éri el a célját, akkor ez igen aggasztó. Értem én, Értem én, hogy ez egy probléma, de hogy már most előre azt mondjuk, hogy a projektek nem lesznek sikeresek, ezt túlzónak tartom. Itt azért óvatos volnék, ilyen előrejelzéseket nem mernék tenni. Összességében tehát azt gondolom, hogy a jelentés illetve a vészjelzések ehm, is egy irányba mutatnak, mindenképpen jó irányba mutatnak. Hát teljes egészében egyetértek önnel. Nos, akkor most a frakciók felszólalói megkaptak a szót, és most pedig Pányú úr kap szót, egy percben parancsoljon. Főképviselő asszony pontosan tudja az aggájainkat a szaheli térség kapcsán, és tudom azt is, hogy többször lehetőségem is volt, hogy azon közös vágyunkról beszéljek, hogy Margo, ma, Marokko és Algéria kibékítését elősegítsük. Ez egy olyan dosszié, amely nem csak az ön központi célkitűzései között szerepel, hanem minnyájunk célja, hogy csökkentsük a terrorista fenyegetést. Ami hétvégén történt, igen aggasztó, hiszen a terror cella, a terror sejt, amely elkövette ezt az akciót, jól kapcsolatban áll a szaheli térség terroristáival is. A 2014-es mentesítésben a Tinduf helyzetéről is szó volt. Kérdezem, hogy nincsen-e lehetőség arra, hogy egy új érte- értékelést hajtsanak végre, hiszen az elnök megszakítja, a felszólalót, elnézést mondja az elnök, de folytatja a felszólaló, nem az elnök megadja Stehovski úrnak a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos asszony, nagyon nagyra értékelem az ön munkáját, de ugyanakkor legyünk konkrétak. Szalad Ez idő, és tényleg csak egy percem van, úgyhogy nagyon rövidre foghatom magamat. Ne vegye személyesen, amit mondok elolvastam a speciális jelentést, a számlás jelentést, elolvas, jelentését, elolvastam az ön válaszát, és egy-két kérdésem van. Komoly kritikát fogalmaztak meg a célok és a feladatok tekintetében. Ráadásul a munkaszerződések sem kielégítőek, vannak olyan missziók, ugyanakkor, amelyek nem konkrét európai célokat szolgálnak, ezt mindenképpen bírálnám. Másodszorban a költségvetés kérdése, illetve a közbeszerzési eljárások kérdése. Miért van ilyen sok tárgyalás? Mit, mit tesznek ezeken a tárgyalásokon, kérdezem. Ashworth kollega, tessék parancsoljon, biztos asszony. Az adminisztratív változásokat üdvözlöm, és üdvözlöm azt is, hogy az átláthatóság és az egyszerűsítés irányába lépek tovább, de visszatérnék a kiadások hatékonyságának kérdésére. Az önök munkájában nagyon nehéz persze mérni a hatékonyságot, de ennek ellenére elengedhetetlen, hogy ezt megtegyék lejegyeztem, követtem az észreveteleit, de kérem, hogy próbálja meg összefoglalni, hogy hogyan lehet az önök szolgálata által elért hozzáadott értéket mérni. Benchmarkokkal, performancia indikátorokkal, hogyan lehet tehát a hozzáadott értéket mérni? Pirinszki úr, parancsoljon. Two short questions. One Két rövid kérdésem van. Az egyik az előző kérdésre épül. Hogyan lehet értékelni, hogy milyen arányban vannak a források és az elért eredmények? Obama ú, elnök és mások levelét említettem. Öm, itt a goodwill ölt testet ezekben, a jó szándék ölt testet ezekben a levelekben, de hogyan lehet ezt mérni? Hogyan lehet mérni azt, hogy az önök munkája és az munkára fordított adóforintok, adócentek és eurók mennyiben szolgálják az európaiak biztonságát, és egy másik kérdés, az Európai Beruházási Bank elkötelezett, hogy aktívabban vegyen részt a külügyi szolgálat munkájában, illetve a külpolitikában, a 10%-os határon túlmutatva, hogyan látja, hogyan értékeli ön ezt. Én magam is a felszólalók listájára írtam magamat egy percben. Preda kollega és más kollégák is beszéltek arról, hogy az agregált munkadokumentum mot le lehet söpörni az asztalról. Tehát ha most nem történik semmi, akkor az fog történni, amiről a nagykövetek írtak. A nagykövetek azt mondták, ez egy ébresztő jelzés, egy riasztó, csengő cseng. És én nem gondolom azt, hogy úgy gondolom, hogy a delegációvezetők valóban double hetidek, tehát kettős funkcióban vannak, és ők a megoldás kulcsai, ők jelentik a megoldás zálogát. Az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Vannak olyan országok, ahol más, több a probléma, mint máshol. Marokkó, Nigéria, Haitika, Haiti, Kongó, 600 millió eurós problémák jelentek, jelentkeztek itt meg. Köszönöm a figyelmet, és most minden válaszra megkapja a szót, parancsoljon. Thank you and, uh, uh Köszönöm. Préda úr megfigyeléseit teljes mértékben osztam. És ez nekem azt jelenti, hogy a kapacitásunkat is növeljük, hiszen ez az átláthatóság javítása a személyes érdekem is. És természetesen nagyon fontos az, hogyha korai figyelmeztetést kapunk, akkor megfelelő időben tudunk még irányt váltani, megfelelő időben tudunk alkalmazkodni, és lépéseket tenni, hogy a jó irányba induljunk el. De tényleg megvan ez a bonyolult dolog, és a projekt a bizottság költségvetésébe tartozik. És a felelős biztosok tárcájához tartozik. Tehát ez az intézmény együttműködés része. Politikailag természetesen ezt átnézem, és a felelősségem tudatában a delegációkkal egyeztetem. Hogyha a lehető legátláthatóbb módon vizsgáljuk ezt a dolgot, akkor látjuk, hogy mind van javítani való, és ez természetesen vonatkozik kollégáim intézményes felelősségére is. És ezt, ez a szakbizottság természetesen nagyon jól tudja. A többi kérdés? Tehát a emberi erőforrásra vonatkozik a következő kérdés, tehát ismét a igen, igen, tehát a személyzetünk, a humán erőforrás nagyon hosszadalmas, összetett folyamat során választjuk ki az embereket, a különféle intézmények is részt vesznek ebben ez. Van olyan, hogy 50-60 jelöltet kapunk egy posztra, tehát néha bizarr és nélkülem is van kiválasztás, tehát hogyha 50-60 ember jelentkezik minden pozícióra, hát akkor elhihetik nekem, hogy én képtelen vagyok minden pozícióra 50-60 embert meghallgatni. Hát egyéb feladatom is van. De nagyon fontos az is, hogy a különböző intézmények megnézzék a saját szempontjukból, hogy milyen kompetenciát hoz egy bizonyos jelölt, illetve milyen elvárásoknak kell megfelelni egy jelöltnek, hiszen általában nagyon összetett folyamatoknak kell megfelelni. Ahogy erről beszéltünk is. Tehát nagyon fontos, és a delegáció vezetőknek is megvan a saját felelősségük, tehát bizonyos kompetenciával rendelkeznek, különféle mechanizmusokat ismernek, különféle vezetési, intézményes hátterük van. De ismét szeretném kihangsúlyozni, amit már említettem, hogy nagyon fontos, hogy ne csak, egy jó, hogy ne csak jó jelöltjeink legyenek, hanem hogy arra az adott pozícióra legyen megfelelő jelölt. Hiszen egy tökéletes delegációvezető lehet, hogy egy helyen tökéletes delegációvezetőre de lehet, hogy egy másik helyen nem az. Tehát én, én nem mondanám azt, hogy ez egy politikai megítélés kérdése. Ez technikai kérdés. És az én feladatom pedig az, hogy politikailag megvizsgáljam, hogy milyen profilja van egy személynek, és hogy milyen pozícióba milyen ember való. Főleg akkor, amikor kritikus területen működik a delegáció. A vezető menedzserek szintjén, tehát nem akarom megvédeni őket, de a vezető menedzsment, tehát mondjuk latin gyökerű többsége rendelkezik, hát igen, tehát most a saját kulturális gyökereimre is utalok ezzel, tehát eléggé fontos az, hogy legyen bizonyos vezetési tapasztalatunk de mindenképpen differenciálni kell, amennyire csak tudunk. Tehát mindenféle háttereket kell néznünk. Tehát nem csak a földrajzi, nem csak a nemi hátteret, ezeket mindig figyelembe veszük, de a generációt is figyelembe kell venni. Tehát egy jó keverékre van szükségünk, tehát, és nem csak a vezetőmenedzsment szintjén, hanem különféle szinteken. Kiváló embereik vannak, különféle szinteken, a szolgálatban, tehát uh, itt uh, az osztályvezető, részlegvezető, és így tovább. Kiváló munkát végeznek. Koruktól függetlenül. Brilliáns munkatársaink vannak. Elnézést. Folytathatjuk. Ez. Tehát ez más. Itt különbségek vannak. És uh, most egy új kiválasztási eljárásunk volt, tehát három, a hétből három vezető pozícióban nő van, és differenciáltunk földrajzilag is és differenciáltabb, mint amilyen volt. És megnéztük a különféle nemzeti háttereket is, tehát ez a földrajzi egyensúly, és az összes országot, a különféle régiókat megvizsgáljuk, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, de az ország méretét is figyelembe vesszük. Tehát nem csak a nagy, szokásos nagyoknak kell ott lenni, hát ez ostoba és nem diplomatikus döntés lenne. Vannak belső eljárások a belső kiértékelés számára, és szerintem Patrik ezt részletesebben is el tudja mondani. Megoszthatjuk azokkal a tagokkal, akik ér érdeklődnek, hogy milyen belső kiértékelési rendszerünk van. A személyes értékelésem elsősorban az, hogy útmutatást adok és visszacsatolást kapok. Azoktól, akik HR pozícióban vannak, és közvetlen kapcsolatom van a szakszervezetekkel is, hogy visszajelzést kapjak a munkamódszerekről, problémákról amelyek felmerülhetnek. És így kapok egy általános érzést, hogy milyen a motiváció, tehát milyen a csapat szellem, de formális kiértékelésű rendszerünk is van, és említettem, hogy ezt Patrik részletesen el tudja mondani. De az én személyes megítélésem nem tudományos. Ez, ez én intuíció, hogy hogy működik a gép. Tehát én közvetlenül dolgozom a csapattal, akár az eu belül, vagy kívül. Sok példát említhetnék. Említhetném például a katonai akciót a mediterrán térségben, ahol heteken belül a szolgálatunk valami nagyon bonyolult és releváns dolgot valósított meg. A tagállamokkal megfelelő kapcsolatban partnereinkkel, az ENSZ segítségével, és létrehoztuk ezt a mediterrán akciót, amely kész. Egy től 30 napig terjedő időintervallumban bevethető. Tehát erős kapacitásunk van. Egy másik értékelés, nem csak Obama levele, amelyben az volt, hogy milyen nagyra tartja a csapatunkat. A tárgyalások során milyen jók voltunk, és a dolgok technikai megoldásában is milyen jók voltunk, hanem az a tény is fontos, ezt kevesen tudják. És például az iráni ügylet, ez igazából júliusban több mint száz oldalon részleteztük a helyzetet, és a mi csapatunk írta ezt az iráni dokumentumot. Tehát az biztos, hogy a kapacitásuk az hihetetlen. És még említetnék ilyen példákat, de ez a személyes megítélésem. És nem mindig olyan a megítélésem, ami azt mondja, hogy száz százalékig elégedett vagy. Mit javítani kell, de az általános megítélés az tényleg fantasztikus. Tehát a kompetenciánk, a csapatunk elkötelezettsége, a főhadiszállásunkon, a delegációknál, a nemzeti diplomatáknál kiváló. Az Európai Beruházási Bank, igen, a kapcsolatok élnek, találkozottam a képviselőikkel, hogy hogyan tudunk külügyi projektekben együttműködni, hogy hogyan tudunk prioritásokat azonosítani. Igen, nagyon jó jelzéseket kaptunk az eddigi együttműködésről, és most szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm szépen. Bocsánat, még volt egy kérdés. Igen, ez volt az első. Tehát ez egy nagyon érzékeny kérdés, hiszen nem csupán költségvetési dolog, hanem inkább egy affet, tehát egy politikai kérdés. Megengedi nekem, hogy ezt az affet előtt vagy a plenárison válaszolom meg. Ez nem költségvetési kérdés. Természetesen nyilván költségvetési vonzata is volt, ahogy erről ebben a felállásból tavaly tárgyaltak. De konszenzusra van szükségünk, itt a menekültek számának megállapításában, ez nem csak olasz ügy, ez nem csak költségvetés, hogy ez egy politikai ügy. Bonyolult. Nagyon szépen köszönöm. Még öt kolléga jelentkezett, de el kell mennie. Most akkor átadnám a szót a jelentéstevőnek, és írásban nyújtjuk majd be ezeket a kérdéseket. Csarnecki úr, ha lehet, röviden. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon rövid leszek. Nagyon örülök, hogy Mogherini asszonynal eszmét cserélhettünk ma. A főképviselő Asszonya. Ta debata była bardzo ważna. Úgy gondolom, hogy a vitánk, az eszmecserénk roppant fontos volt. Szeretnék köszönetet mondani a külügyi szolgálatnak, és szeretném még egyszer nagyon szépen megköszönni, hogy eljött. Köszönöm szépen, sok szerencsét, sok sikert, és vigyázzon magára, bárhol is járjon. we will do another. We will uh, put the questions in writing to your services, and whoever has the question has. A többi kérdést összegyűjtjük, és uh, majd megállapítunk egy határidőt, hogy meddig kell benyújtani a kérdéseket. Akkor folytatjuk a napirendünket. És a napirendünkön még szeretnék valamit bepótolni és eh, Fazakas urat is üdvözlöm az eh, Európai Számbevőszék részéről, aki egy eh, külön jelentést írt. A következő napi rendi pont, a számbevőszék külön jelentése, az energia ellátás kérdés az energiaügyi belső piac tekintetében. Brian Hayes, a jelentéstevőnk, és a számbevőszék illetékes tagja Owen úr, akinek rögtön átadom a szót. Na de most elmegy a fény. Na most aztán nagyon kuckós lesz itt bent. Ja, so, genau. Es ist ja, ähm, es ähnelt zu dem <laughs> Hát ez most mint az egyiptomi kivonulás. De most akkor folytatnám. Na, nagyszerű, van fény, akkor a koordinátoroknak is majd szót adunk, de most Owen úr kapsz. Thank you, uh, dear chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, jelentéstevő, illetve hölgyeim és uraim, uh, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a jelentést bemutathatom az Európai Számbevőszék részéről itt van Gareth Roberts, illetve mások is, akik segítenek majd a prezentáció során. Remélem olvasható. Az. Szeretnék mindenkinek, mint két kollégámnak köszönetet mondani a kemény munkáért. Először is el kell, hogy mondjam, hogy az ipari bizottság is meghívott, az ITRE bizottság jövő héten január 28-án látogatok majd el hozzájuk, hogy bemutassam ezt a jelentést. Körülbelül 3,7 milliárd eurót alokált az Európai Uniós költségvetés az energia infrastruktúrára 2010 2007 és 2013 között, és további 4,7 milliárdot irányoztak elő a következő programozási időszakra. Az energiabiztonság, az energiaellátás biztonsága rendkívül fontos a változó, bizonytalan világban. Ehhez a belső energiapiacot ki kell teljesíteni, és meg kell osztanunk egymással a rendelkezésre álló energiát. Az EU belső energiapiaca az a szabályozási koordináta rendszer, amely lehetővé teszi a gáz és elektromos áram szabad áramlását az EU-n belül. A legújabb jogalkotási csomag a harmadik csomag, 2009-ben fogadták el, illetve 2011-ben a tanács kimondta, hogy 2014-re ki kell teljesíteni, be kell fejezni ezt a belső piacot. Az audit célja a belső energiapiac politikai ö, eszközeinek megvizsgálása, illetve a kiadások ö, vizsgálata, hogy megnézzük, hogy teljesült-e a cél. Különböző 2007-es finanszírozást vizsgáltunk meg négy területen. Az első Észtország, Litvánia és Svédország területe, tehát a, a balti térség, az úgynevezett BEMIP terület, illetve Bulgáriát övező területek, Lengyelország, illetve spanyolországi területek. Én személy szerint is ellátogattam Észtországba, két projektet vizsgáltam meg, ezek jó példát adtak az Európai Uniós kiadásokra. Litvánia és Bulgária esetében 15 Európai Uniós társfinanszírozási projektet vizsgáltunk meg, itt az elektromos ára, illetve a gáz áramlására, a cseppfolyós gáz ellátásra is összpontosítottunk. Nézzük, hogy milyen következtetéseket vontunk le. Először is a 2014-es célkitűzés nem sikerült megvalósítani. Továbbra is vannak problémák a jogi keret megvalósításának terén. Az energiaszabályozók nem mindig függetlenek, és nem mindig rendelkeznek hatalommal, illetve forrásokkal arra, hogy megfelelően végezzék a munkájukat. Nagyon nagy eltérések vannak a különböző tagállamok között, és ez visszafogja a belső energiapiac fejlődését. Például a hálózati folyamat, illetve a zöld szabályozás, az interoperabilitás megvalósítása nagyon lassú, ugyan a helyi, nemzeti és regionális piacok összeköttetésére némi erőfeszítés történt, mégis azt látjuk, hogy még hosszú az út. Ugyanez vonatkozik a nagybani energiaárakra, itt is még nagyon sokat teendőnk. Aztán az infrastruktúra. Ez még nem az integrált piacot szolgálja, egy tagállam infrastruktúrája befolyásolja az energia áramlást a többi országban. Tehát minden ország valahogy tranzitország, azonban vannak olyan interkonnektorok, amelyek nem működnek megfelelően a legfontosabb tranzitországok esetében, gondolok itt például Franciaországra, Lengyelországra, többek között. És nincsen ö, nem értékeljük a szükségleteket, az igényeket sem, és nem tudjuk rangsorolni a beruházásokat. Ami a határon átnyúló együttműködést illeti, itt a szomszédos országoknak még vannak teendői. A jelenlegi infrastruktúrát, nem aknázák ki teljes mértékben. Aztán az Európai Uniós költségvetési támogatás csak kismértékben járult hozzá az energiapiac kialakításához. Jó pár finanszírozási eszköz áll rendelkezésre az energiainfrastruktúráis projektek esetében, azonban a belső energiapiac nem első célkitűzés. Az Európai Helyreállítási Program, az EEPR program nem érte el célkitűzéseit, és nem hozott gazdasági növekedés rövid időn belül, ahogy azt tervezték. Hogyha javaslatokra tekintünk, akkor a legfontosabb gondolatokat szeretném csak felsorolni. Először is a bizottságnak el kell végeznie az értékelést arra vonatkozóan, hogy a harmadik energiacsomagot hogyan valósítják meg a tagállamok, illetve szabálysértési eljárást kell indítania, hogyha erre szükség van 2016 végéig. Másodszorban a tagállamoknak meg kell győződniük arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok valóban függetlenek, és kellő mértékű finanszírozást élveznek, a hatáskörük nem sérül. Harmadsorban a bizottságnak átlátható kereskedelmi mechanizmusokat kell előirányozni az elektromos áram, illetve a gázellátás területén, valamint föl kell gyorsítani az elektromos áram hálózati, hálózatának kiteljesítését, a kódok megszervezése 2015-ig. Aztán az elektromos áram tekintetében összekapcsolódási célkitűzéseket kell meghatározni piaci szükségletek alapján, nem pedig a termelési kapacitás alapján. Ez azt jelenti gáz esetében, a gáz esetében, hogy konkrét célkitűzéseket kell meghatározni, és meg kell vizsgálni, hogy vannak-e alternatívája a jelenlegi gázvezetékek kialakításának. Gondolok itt például az LNG terminálokra, amelyek több nemzeti piacot is szolgálhatnak. Aztán határon átnyúló energia infrastruktúrát meg kell vizsgálni, hiszen ez ebben, ezen a területen nem aknáztuk ki még a lehetőségeket, és a belső piac kiteljesítését ez akadályozza. Hetet sorban átfogó ö, szükségletelemzést kell végezni az infrastruktúra tekintetében, meg kell vizsgálni a kapacitásainkat, meg kell nézni, hogy milyen igények, milyen szükségletek vannak, hiszen nagyon sokszor a gáz igényeket túlbecsülték. És végül a bizottságnak javaslatokat kell tennie arra vonatkozóan, hogy hogyan válassza ki a finanszírozandó infrastruktúra projekteket. Ennek a kritérium az kell, hogy legyen, hogy az adott tagállamban megfelelően működjön az energiapiac. Nagyon örülünk annak, hogy a bizottság a legtöbb javaslatunkat elfogadta, azonban az utolsó javaslatot nem fogadta el, amely a projektek finanszírozásának kondicionalitására vonatkozott. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseiket. Köszönjük ezt az érdekes jelentést. Mondom, ezt az érdekes jelentést, amely nagyon sok helyen érinti a bizottság munkáját. Brian Haynes az előadónk, kérem, hogy mutassa be a munkadokumentumát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlöm UN urat, és köszönöm ezt a jelentést, a számvevőszék jelentését úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos jelentésről van szó, elnökasszony. Az utolsó kérdésre szeretnék kitérni, amelyet Owen úr említett, a kondicionalitás kérdését, mi szerint, hogy az költségek azokra az, azokkal az országokkal legyenek összekapcsolva, akik képesek és hajlandók egy energiapiaci uniót létrehozni, illetve képesek és hajlandók arra, hogy átadják az energiát más országok számára. Hiszen a bizottságnak valóban válaszolnia kell erre az észrevételre, hiszen az audit szempontból hm, azt is meg kell vizsgálni, hogy miért fordítunk pénzt azon országokra, akik nem rendelkeznek vagy a kapacitással, vagy a szándékkal, hogy az Energia Unió megvalósuljon. A három prioritásos politikai, eh, három politikai prioritás közül az egyik a digitális eh, unió, a második a tőkepiaci unió, a harmadik az energiaunió, mondta Juncker, amikor meghallgattuk. Tehát egy alapvető prioritásáról van szó a bizottságnak, az Európai Uniónak, és ezen célkitűzéseinknek nem felelnek meg az infrastruktúrális, illetve a kiadási, az infrastruktúrális kiadásaink. Ezért úgy gondolom, hogy valóban kulcskérdésről van szó, a bizottságnak választ kell erre adni, és kérem is a bizottságot, hogy ezt tegye meg. Ahogyan Owen úr elmondtam, az elmúlt több éves pénzügyi terv, a 2007-2013-as tervidőszak 3,7 milliárdos kiadással számolt ezen a területen, a 2014-2020 közötti időszakban 7,4 milliárd eurós kiadással számolunk több mint megkétszereződött az infrastruktúrális, az energiaügyi infrastruktúra, infrastruktúra kiadásának terül, eh, költségvetése. Ez világosan eh, felhívja a figyelmet az Unió ezen prioritására, és arra tényre is, hogy 2014-re eh, akartuk a a, tő, a energiauniót létrehozni, de hát ezt nem értük el. Ha nem nagyon politikailag fogalmazok, azt mondhatom, hogy csődöt vallottunk ebben. Azt hiszem, nem akarok markánsabban fogalmazni, de annyit mondhatok, hogy teljes egészében egyetetek Uan úrral e, és a számbevőszék észrevételeivel, hiszen e, az a cél, hogy az energia unióra fordított pénzek jobb eredményeket hozzanak, jobb eredményeket érjünk el. Három észrevételem van még, mielőtt a kollégák véleményét meghallgatjuk. Egyrészt ahhoz, hogy bel, belső energiapiac működjön, ahhoz először is a tagállamok reformját kell végrehajtani. Pontosan tudjuk, hogy a harmadik energia csomag végrehajtását, ahogy Owen úr is mondta, még nem fejezték be. Ezért fontos, hogy mi politikusok, a tagállamok és a bizottság számára világosan elmondjuk, hogy semmi értelme egy negyedik energia csomagról tárgyalni, jogszabályokat előkészíteni, egész addig, amíg a harmadik csomagot nem alkalmazzák az unión belül az unió minden egyes tagállamában. Itt fontos a tagállamok bevonása, és hogyha egyes tagállamok nem tartják be hatályos jogszabályt, akkor igen, jogsértési eljárást kell indítani ellenük. Kérem tehát, hogy a bizottság válaszoljon erre a kérdésre másodszorban. A hálózati kódok alkalmazását fel kell gyorsítani, hiszen ezzel lehet az energia szabad áramlását biztosítani. Ha a hálózati kódok létrejönnének, ez biztosítaná az energiapiac integrációját. Nagyra értékelem az ilyen kódok, el, értem, hogy a kódok kialakítása nem egy egyik napról a másikra, tehát hogyan működhet egy belső piac, egy közös belső energiapiac, hogyha a kódok nem állnak rendelkezésre a gáz területen például az 5-ből 4 kódot elfogadtak, az elektri- elektromos piacon a 11 kódból egyet sem dolgoztak ki, és a kidolgozás folyamata még csak négy kód esetében kezdődött el. Fontos ugyanakkor, hogy az energia szabályozókat összekapcsoló ügynökség munkáját megerősítsük annak érdekében, hogy az energiapiacokat jobban nyomon követhessék. Úgy gondolom, hogy aktuális ez a jelentés. A bizottság maga prioritásai fényében is és úgy gondolom, hogy kiadási és audit szempontból alapvető kérdéseket kell feltennünk arról, hogy ez idáig hogy költöttük el a pénzt, hiszen az energiapiaci unió még mindig nem működőképes. Úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket meg kell vitatni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdésekről van szó, és úgy gondolom, hogy a energiabelső piac működése az Európai Unió jövőjét jelenti. Tehát most eh, Poskoléba kap szót. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Az energiabiztonság témája nagyon lényeges. Az ITRE szakbizottságból írtam, és az energiabiztonságról szóló jelentés árnyék tevője voltam tavaly. A számbevőszék jelentése is nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy a mi pozíciónk is visszatükröződjön. Az Európai Bizottságot felszólítják, hogy további forrásokat biztosítson az energiaellátás biztonsága tekintetében, és az energiaügyi ügynökség számára is, hiszen ez nagyon fontos szerepet fog a jövőben játszani. Tehát, de néhány tényt nem hallottunk, tehát például az a villamos áram nagykereskedelmi ára nem konvergál, az egész Európai Unión belül nagyon nagy különbségek vannak, sőt, szomszédos tagállamok között. És üzleti gyakorlatokra is utal, eltérő üzleti gyakorlatokra is utal a számbevőszék jelentése. Az Európai Unió akkor lépett először, amikor úgynevezett energia szigetekről volt szó, ezek elszigeteltek az európai piacon, és Lengyelország és Litvánia között egy új gázvezeték épült, és ez is szolgálja az energiabiztonságot, és ez legyen az egyik prioritásunk. A bizottsághoz lenne egy kérdésem. Számos tagállam között még nem felel meg az energia összekapcsolás az európai normáknak. Tehát véleményem szerint az energiainfrastruktúrába történő beruházásokat prioritásnak kell tekinteni. A szomszédos tagállamok között is javítani kell az összekötetést. Tehát mit terveznek? Köszönöm. Pirinski kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Következő kérdésem van. Egy nagyon fontos aspektus az energiastratégiában, amelyet a bizottság bemutatott, az az volt, hogy szubregionális energiahálózatokat említett, amelyek az Energia Unió alapillireit képezik az energiarendszerben. Nem vagyok benne biztos, hogy elég figyelmet kapott-e Dél-Kelet-Európa helyzete, főleg Bulgáriára gondolok. Ha megnézik a szubregionális, az alregionális szükségleteket, akkor más eredményre jutunk. Említették, hogy nem volt egy ilyen szintre lebontott vizsgálat. Úgy gondolja, hogy legyen forrás arra, hogy egy jó kiértékelést csináljanak? Hiszen a nemzeti szükségletek tekintetében azt látjuk, hogy nagyon sokfajta nemzeti energiastratégia van, de A multilaterális stratégiák vizsgálatát hiányolom. És itt nemzeti habozás van, vagy nemzeti visszalépés. Az Energiaunió viszonylatában megvizsgálták annak az előnyeit, amit Bulgária képvisel például a gázellátásban? Hiszen Bulgáriában eh, nagyon sok gázvezeték van, és ez eh, összekapcsolható lenne különféle ellátó forrásokkal, és eh, képes arra is, hogy optimálisan tovább juttassa a gázt. És ez az EU energiabiztonságának fontos szempontja lehetne. Köszönöm. Szarvamá kolléga. Köszönöm. Ez elnök asszony. Egyetértek azzal, amit hallottam. De az egész ötlet alapja az, hogy legyen egy működő belső energiapiac. És hogy ennek kell a feltételeit megteremteni. Ahogy ezt hallottuk az utolsó ajánlásban, a kérdésem egyszerű, a bizottság miért nem akarja ezt felvállalni? Vagy ha fel akarja vállalni, akkor értesen meg velem, hogy ez miért nem látszik. Köszönöm. Én is feliratkoztam, és csatlakoznék ahhoz, amit mondott. Amikor az ajánlásokat olvastam, akkor úgy gondoltam, hogy most igazából egy szatirikus helyzetbe kerültünk hiszen az egyes ajánlás az volt, hogy a bizottság itt szerződésszegés eljárást is indíthat. Tehát minden kezdő tudja, hogy ez a lehetőség megvan. Miért nem él a bizottság ezzel a lehetőséggel? Szerintem ez egy komoly történet, és a tagállam felelőssége is itt van. Tehát tudjuk, hogy hogy működik. Nagyon kedves a számvevőszéktől, hogy ezt említi, de, de ez az ajánlás miért szükséges egyáltalán? Ez az első kérdésem, a második kérdésem számos ö, csődöt mondott energiaprogramunk volt, két, 22 milliós projektek nem valósultak meg, energiaprogramok, hogy energiainfrastruktúra projekteket támogassunk, ott volt a Nabucco, és ott volt például a román gázprojekt is. Tehát 22 millió eurót nyeltek el ezek a projektek, most ezzel mi lesz? És hány visszatérítési indítványt tettek, tehát hogyan szerezhető vissza ez a pénz? Ez az első kérdésem. A második kérdésem, a vezeték projektek tekintetében ott az FC, az AIP, az az érzésem, hogy nagyon sok párhuzamos finanszírozás van. Óriási kihívás lesz majd kideríteni, hogy hol maradtak milyen pénzek. A kérdés az, hogy a jövőbeli befektetési projektekben, energiaprojektekben mire élik, és nagyon jó lenne, hogyha kaphatnánk egy áttekintést hiszen úgy gondolom, hogy a témánál kell maradnunk. Szeretném átadni a bizottságnak a szót, és utána a számövőszéknek, tehát kinek adhatom a szót. A több kolléga nincs a felszólalt listáján. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Dite Balcsát. A belső energia piacot képviselem. Owen úr, Hayes úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy megadták a bizottságnak a lehetőséget, hogy reagálhat a számbevőszék ajánlásaira és az önök szakbizottságának ajánlásaira, amelyeket Hayes úr fogalmazott meg. Üdvözöljük az Európai Számbevőszék ajánlásait. Nagy mértékben osztjuk az eredményeit és az ajánlásaik legtöbbjét. Természetesen múlik az idő. Az ajánlásokban, a jelentésben is számos dolog szerepel, amely már megvalósulás alatt van. Tehát éppen ezért most az utolsó pontra koncentrálok a pénzügyre. Az első téma, amelyet említettek, az a belső energiapiac végrehajtása. A számvevőszék 2014-es határidőt említett, de legyünk ezzel a határidővel nagyon óvatosak, hiszen ez egy politikai volt, és igazából nem megbízható vizsgálaton nyugszik, hogy mi megoldható. Jogosan utalt rá a szakbizottság előadója, hogy ez nem egy olyan dolog, amit egy intézmény megoldhat, vagy az intézmények, nem. A tagállamok jó indulatára is szükség van. Ami pedig az ajánlatot magát illeti, többet kell tennünk a bizottság részéről azért, hogy kényszerítsük a tagállamokat arra, hogy igazából végrehajtsák a harmadik energiacsomagot. És az összes 28 energi, nemzeti energiatörvényt meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan viszonyulnak a harmadik energiacsomaghoz. Ezt a munkát az ősz végéig befejeztük, és az összes tagállam, illetve az összes szerződés szegési eljárás elrendeltük, ahol szükséges volt. Tehát különféle fázisban vannak az előkészületek, a munkák, tehát egyesek előkészítik, a többiek most véleményezik a helyzetet, de a bizottság munkája az, hogy megvizsgálja a 28 energia ügyi rendszert, ezt megtettük, és a ajánlásainkat is megfogalmaztuk. Örülök annak, hogy Hayes képviselő elmondta, hogy nincs értelme a negyedik csomagról beszélni, amíg nem hajtottuk végre a harmadik csomagot. És egy megfelelő alapra van szükségünk. Ez egy olyan dolog, ahol néha mást hallani itt, is néha mást a bizottságtól, de ez eh, Arias Kányéte biztos irányvonala. El kell mondanom a hálózatok tekintetében, Hayes úr helyesen említette, hogy a gáz esetében még egy hálózat eh, nem valósult meg, a bizot nagyon bonyolult a helyzet, most eh, hatástanulmányt készítünk, és márciusban komitológiai eljárás elé kerül hiszen megvannak a gázvezetékek. Ami pedig a villamos áramra vonatkozik, 2014-es jelentésekre utalok, és még nem négy, hanem ötöt valósítottunk meg, és három kódból egyet csináltunk, és komitológiai eljárásban van most ez a hálózat, és áprilisban tovább léphetünk. Tehát itt igazából kettő dolog van még, az egyensúly, a helyreállítás és a vészhelyzet. Ezeket a 2015-ös programból kihagytuk, mert ez a két dolog az új piac design kezdeményezésünkben szerepel, ami a villamosáramot illeti. Egy új rendeletet is érint, amelyet az év végéig szeretnénk előterjeszteni, ez pedig a villamos áram ellátás biztonsága. Természetesen párhuzamosan kell vinni ezt a két dolgot, tehát hogy mi a hálózatok helyzete és mi a jogalkotás helyzete. A második téma az, hogy jobban célozzuk meg az infrastruktúrális tervezést, ami a belső energiapiacot illeti. Igaz, és volt egy ilyen kérdés is, hogy hogyan tudnánk jobb prioritásokat tenni, és Pache úr említette az infrastruktúra tervezés prioritását. A jelen jogi keretben ez a tenni rendelet, tehát és tíz éves hálózatfejlesztési tervek már bizonyos keretet adnak. De természetesen megpróbálunk prioritást adni ennek úgy, hogy különleges prioritási projekteket választunk ki, ezeket figyelemmel kísérjük, utána kiválasztunk bizonyos magas szintű csoportokat, akik megvizsgálják, hogy milyen politikai, jogalkotási akadályok és finanszírozási problémák vannak. És megpróbáljuk ezeket a projekteket gyorsabban előmozdítani. De személyesen megkérdezték, hogy 2017-ben mit fogunk tenni, tehát szerintem érdemes elgondolkozni a számvevőszék javaslatai alapján is azon, hogy a PCI projektben ne dolgozzunk-e kétfajta PCI kategóriával, amelyek szükségszerűek a belső piac számára és a többi számára. Én úgy gondolom. So uh, when uh, then uh, trying to put uh, forward uh, these uh, uh, projects and also föl kell gyorsítani a megvalósítást, ami néha problémát okoz, és most pedig térjünk át a pénzügyi támogatásra. Valóban különböző mechanizmusok léteznek, ott van az összekapcsolódási eszköz, a Connecting Europe Facility, ott van a strukturális alapok, ezek elég nagy összegeket szánnak az energiai infrastruktúrára, aztán ott van az FC, amit az EIB irányít, illetve ott van a Horizon 2020, a pénzügyi eszközök, és nagyon szívesen állok rendelkezésükre, szívesen adok áttekintést az eszközökről, az, azoknak az időkereteiről, illetve a különböző fellépésekről ezen eszközökön belül. Jó magam, a, illetve az igazgatóságunk az összekapcsolódási eszközért felelős. Annyit elmondhatok, hogy ezek az infrastruktúrális projektek, amelyek létfontosságúak a belső energiapiac szempontjából, nem az Európai Uniós finanszírozásra támaszkodnak elsősorban. Azt mondjuk, hogy részben azoknak kell finanszírozniuk, akik, akik előmozdítják ezeket a projekteket, ezeket a gondolatokat. Benne van a törvényben, hogy az összekapcsolódási eszköz csak az utolsó pillér lehet a finanszírozásban, akkor, hogyha finanszírozási hiátus alakul, hiszen a, ez a projekt nem feltétlenül száz százalékban életképes a kereskedelemben, hanem oda kell figyelni arra is, hogy milyen az ellátási lánc, amelyet esetleg nem fed, nem e, fed le a piac. Ebben az esetben szükség van az Európai Uniós finanszírozásba, finanszírozásra, és pontosan ezt tesszük. Ezen a héten született döntés a 2015-ös második tender kör kapcsán 219 millió eurót alokáltunk ezekre a projektekre ennek keretében. Ami pedig az elnökre vonatkozó kérdést illeti. A számvevőszék illetve Szamama úr, Hész úr is utalt a kondicionalitásra. Első pillantásra azt kell, hogy mondjam, hogy az egész nagyon szépnek tűnik. Úgy tűnik, hogy egy határozott eszköz van a kezünkben, amelyen rákényszeríthetjük a tagállamokat arra, hogy határozottabb lépéseket tegyenek az energiaszabályok megvalósításában, de pontosan itt van a bökkenő. Megfeledkezünk arról, hogy határon átnyúló projektekről van szó. Mindig két oldalt kell figyelembe venni, ez az első nagyon fontos gondolat. A második, ezek a projektek nem tagállami projektek. Ezeket vállalatok irányítják a határ két oldalán, Általában a transmissziós rendszer operátorok, illetve vannak magánbefektetők is. Mit történik akkor, hogyha kondicionalitást kapcsolunk ezekhez a projektekhez? Először is lesznek olyan első osztályos tanulók, akik mindent megvalósítanak, a másik oldalon azonban lesznek olyanok, akik nem valósítják meg a dolgokat. Ugyanakkor a projektek elvégzése nagyon fontos a belső piac szempontjából. Tehát mi is a célja ezeknek a kondicionalitásoknak? Nem lehet ezeket a projekteket megvalósítani addig, amíg a tagállam nem mutat hajlandóságot. Meg kell várnunk aztán a szabálysértési eljárás végét, hogy rákényszerítsük a tagállamot a megfelelésre. Tehát ez azt jelenti, hogy a projekt éveket csúszhat. Ezen kívül hogyan lehet hogyan büntethetünk egy magánvállalkozást, egy magánvállalatot, azért, mert ö, ö, kudarcot val a határ másik oldalán. Ez hogy, hogy lehetne megtenni? Hát a bizottság úgy gondolja, hogy ez nem a helyes út, ez egy veszélyes eszköz, nem megvalósítható, rengeteg problémát okoz, és nem fogja megoldani a gondjainkat akkor mi ad megoldást? Ahogy mondtam, ezen projektek priorit- rangsorolása, tehát a prioritások felállítása, meg kell nézni, hogy melyek azok, amelyek létfontosságúak az energiapiac szempontjából, akkor magas szintű munkacsoportot kell létrehozni, szabályozási, pénzügyi, illetve a politikai hátteret kell biztosítani, esetleg az ellenállást megtörni. Erre van szükség három kulcsfontosságú területen ezt tettük. Dél-Kelet-Európa az egyik, nagyon-nagyon fontos, egyetértek, ugye ezt már említettük. Itt van az úgynevezett SESZE csoport, a közép- és kelet-európai összekapcsolódási csoport, itt kilenc prioritás projektet különítettünk el. Aztán megemlítették Bulgáriát is, Doncsev úrral közösen egy munkacsoportot vezetünk, amelynek feladata, hogy megnézze, hogy Bulgáriában hogyan lehet a regionális gázprojekteket előre mozdítani, és az infrastruktúra területén előrelépni. Megvizsgáljuk a legjobb gyakorlatot, az eddigi eredményeket. Ugye megemlítettük Franciaországot is, amely nem nagyon akar kapcsolódni más országokhoz. Létrehoztunk egy magas szintű munkacsoportot az Ibérfélsziget és Franciaország összekapcsolására, itt a gáz és elektromos áram projektekre gondolok. Ezek már mind folyamatban vannak. Aztán Greszle asszonytól azt kértük, hogy ugye nagyon sok projektet nem valósítottak meg, a alokált pénzforrásokat visszaszerezték, a projektek folyamatban vannak, fölálltak, és most próbáljuk visszaszerezni a pénzeket. Négy vagy öt ilyen projekt van folyamatban. Ezzel azt hiszem, hogy választottam az összes kérdésre. Összességében azt mondhatjuk, hogy a bizottság üdvözli azt, hogy ez a bizottság, illetve a számvevőszék vizsgálja, ezek, vizsgálja ezeket a kérdéseket, de fontos az aktívabb fellépés, és fontos az, hogy konkrétan irányítsuk ezeket a projekteket, meg kell néznünk, mit tehetünk a keretem, kereteken belül. A tapasztalataim azt mutatják, hogy az egyetlen egy lehetőség az a szoros irányítás, az, hogyha segítünk a tagállamoknak abban, hogy az akadályokat elhárítsák. Gyakran nemzeti akadályokról van szó, néha a hajlandóság hiánya okoz problémát. Mm, meg kell néznünk, hogy hogyan lehet jobban motiválni az ilyen tagállamot arra, hogy az energiapiacot tető alá hozzuk. Nem szeretnék azonban borús képet festeni. A belső energiapiac halad, Persze mindig lehetne magasabb sebességre kapcsolni, de azt gondolom, hogy jó úton haladunk, és látjuk majd 2016 a megvalósítás, az eredmények éve, az ígéretek 60%-át már sikerült megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ma nehéz feladatok napja van, Owen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kérdésekért, illetve a bizottságnak a válaszáért. Először is Helyszornak köszönettel tartozom. Kiváló társjelentéstevő volt, és nagyon köszönöm, hogy támogatta a javaslatainkat. Másodszorban Posúr kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy az iszának több támogatásra van szüksége, avagy sem. Ellátogattam Ljubljánába, meg találkoztam a csapattal, és azt hiszem, hogy már nagy volt az előrelépés. Rámutattunk arra, hogy milyen fontos az, hogy információhoz jussanak, így tudják elvégezni a munkájukat. Erre utaltam, illetve ezt kértem, hogy további forrásokat összpontosítsanak el, természetesen ez nem az Európai Számvevőszék feladata. Prinszki úr utalt a délkelet európai régióra, ennek nagyon örülök, hálás vagyok, hogy ezt megemlítette. Bulgária és Bulgária körüli régióval foglalkoztunk, és szerintem az nagyon jó hír az, hogy a bizottság elmondta, hogy a BEMIP előre halad, szerintem ez modellértékű. Aztán egy-két dolgot szeretnék mondani, kis figyelmeztetést tennék, és most már azt hiszem, hogy ezt nagyon jól értik Bulgáriában. Először is beruházni szeretnénk olyan területeken, ahol a piacalapú változások történtek, az belső piac megvalósításra került. Ebben a kontextusban rendkívül jó hír az, hogy meglátásom szerint a bolgár piac tegnap kezdett el kereskedni az új esztendőben először, tehát valóban ö, megvan az a átlépés a piac alapú megközelítésre. Ez lehetséges és ez kapcsolódik a kondicionalitáshoz is, amelyre majd visszatérek. Másodszorban valóban stratégiai értékelésre van szükség, kevés a pénz, ezért azt akarjuk, hogy minden egyes eurót okosan költsünk el. Mindenütt, minden régióban. Néha ez kemény üzeneteket jelent, tehát készen kell állni a meglepetésekre is. Azt mondjuk, hogy mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy új gázprojektekbe fektet be, ott, ahol már esetleg létezik egy gázvezeték, de elképzelhető, hogy a létező gázvezeték nincs megfelelően kihasználva. Nos, akkor egy köztisztviselőnek az első feladata azt kell, hogy, azt kell, hogy legyen, hogy a létező eh, gázvezetékből a maximális kapacitást kihozza, még akkor is, hogyha szerződések kötik a kezét, esetleg egy külső vállalattal, és esetleg nehéz az előrelépés. Nehéz ez a bék jó, de az biztos, hogy először is olyan ö, eh, projektekre kell összpontosítani, amely már rendelkezésre áll. Sovama úr, köszönöm szépen a támogatását, ami a kondicionalitást illeti. Gressle asszony is utalt erre. Hagyom, hogy a bizottság válaszából ön vonja le a következtetéseket. Az biztos, hogy közös érdekű projektek kaphatnak csak finanszírozást, ezt pedig jóvá kell hagyni a tagállamoknak, úgyhogy itt van némi játéktér a bizottság számára, nagyon jól tudjuk, hogy a kondicionalitást több aspektusában is alkalmazzák a költségvetésnek, különösen a kohéziós finanszírozásban. Remélem, hogy az idővel, idővel majd a bizottság végig gondolja az ez irányú javaslatunkat. Gressle asszony, köszönöm szépen a megjegyzését. Az első javaslat, a szabálysértési eljárás nagyon fontos, kicsit megzavart a bizottság válasza, mert ha jól tudom, tíz, tíz szabálysértési eljárás van folyamatban, és 13-ra még lehet számítani. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezek mind már le vannak zárva. Az úgynevezett pilot letter az nem egy teljes szabálysértési eljárásnak minősül, úgyhogy egy kicsit megzavarta a bizottság válasza. Ezen levelek kapcsán esetleg új szabálysértési eljárások indulhatnak, így lehet a projekteket teljesíteni az adott tagállamokban. Köszönöm szépen, hogy meghallgat. Köszönjük, hát köszönjük ezt az érdekes jelentést. Sok tagállam van, amelyet még közelebbről nyomon kell követni ebből a szempontból, vegye ezt biztatásnak. Köszönjük a tájékoztatást, várjuk a további információkat, senki nem kéri a szót, ezzel most lezárjuk a nyilvános ülést. Most a koordinátorok ülését kezdjük meg. Kérem, hogy minél gyorsabban és minél hangtalanabb, hangtalanabbul, szóval csendesebben hagyják el a termet, hogy nyilvános ülést lezárom.